Okay. Good evening. Jó estét kívánok. Szerintem el kéne kezdjük annál is inkább, mert szorít az idő. Ha szeretnénk tisztességes eszmecserét tartani, akkor kezdjünk neki. Az első lépés a napirend elfogadása, mint tudják, a napi rendet elfogadottnak tekintem, ha nincs, be, nincs bejelenti való sem, Úgyhogy üdvözlöm Werner Hoyer urat, Ifanetet feltúrának kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, hadd üdvözöljem Hoyer elnök urat, az Európai Beruházási Bank elnökét a mai ülésen, amely lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy a bank szerepét és hozzájárulását megvitassuk az EU prioritások megvalósulásában, különös tekintettel az új Green Deal zöld egyezmény témájában. Hoyer urat a, a, a forgalom akadályozta. Fél tízkor a tolmácsoknak el kell menni, úgyhogy én igyekszem szigorú kezekben tartani az időt. Először Hoyer úrnak adom meg a szót, hogy kb. 7 percben tartson bevezetőt, és akkor 4 perces szakaszokban adom meg majd a szót. Minél hosszabb a kérdés, annál kevesebb időt a válasz, mert négy percen ketten gazdálkodnak a kérdező meg a válaszoló. És a négy percet mindenképpen tartani fogom, különben 9.30-ra nem végzünk. Hoyer úr! Örömmel. Látjuk, várjuk a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Boldog új évet kívánok! Elnézést, hogy késtem. Nem szokásom, az új Európai Bizottság luxemburgi beavatása történt a számbevőszéknél, úgyhogy mindenki a dugóban állt. Hadd köszönjem meg elnök asszonynak és úrnak a meghívás az eszmecserére. Kiváló lehetőség az év elején arra, hogy mérlegeljük az MFF és a Green Deal beruházások a klímaváltozás elleni harc fő kérdését és kihívásait. Korman úrnak köszönöm az EBB-ről szóló jelentést, várom bele együttműködést, meg a többi frakcióbeli kollégájával a következő hetekben és hónapokban. Nagyra értékelem azt a támogatást, amelyet nyújtottak az EBB-nek, mint az EU bankjának. A beruházások katalizátorként játszott szerepünkben a szakpolitikák megvalósításában az EU-n belül és kívül elismerik ezeket a munk- ezt a munkánkat és szerepünket. Hangsúlyozom az EU-n kívüli szakpolitikákat, mert ez egyetlen garancia alap arra, hogy az, Európai, az EBB az Európai Unión kívül tudjon működni, és 60%-a ezeknek a beruházásoknak klímaváltozás elleni harcra kapcsolatos. Úgyhogy a, a klímacélokban minden inkább egyetértünk, annál fontosabb hangsúlyozni azt a garancia alapot, melyet a költségvetésünk tud nyújtani. Hadd mondjam el, hogy az EU bankja, tehát az MBB és az Európai Beruházási Alap nagyon jól működik, jól forgatjuk a pénzt, és nem csak az adófizető pénzeket, hanem a tőkepiaci pénzeket is. Egy számadattal mutatnám be. 17 milliárd eurós tők készpénztőkével, valamint az akkumulált tartalékokkal, és a tagállamok által garant, adott garancia nagyobb ugyan, de 17 milliárd a tőke, és ezzel 600 milliárd eurós hatást értünk el. Ez a több oldalú felelősségi bankok körében egyedülálló teljesítmény, multiplikátor hatás, és az európai adófizető pénzének nagyon hatékony, és az EU források nagyon hatékony felhasználása. Olyan szakpolitikákat támogatva, amelyeket önök ebben a házban alakítanak ki, és követnek figyelemre. Az európai Deal a legnagyobb és legmerészebb terv, amelyet az EU az utóbbi időben útjára bocsátott, a klímaváltozás elleni harc, kohézió és versenyképesség célját követi és az igazságos átalakulási mechanizmussal való kapcsolatot is üdvözlünk, amelyet a bizottság holnap fog bemutatni önöknek. Hölgyeim és uraim, számolhatnak az EU bankjával, hogy a Green Deal végrehajtásában szerepet játszom, minden energiámat ennek szánom, ez az új célunk az EU-ban, közös cél, és a részletekkel én is holnap nagy érdeklődés ismerekedem meg, majd az EU fog közölni. Az EU a klímafronton nagyon aktív. Tehát nem mindenki látta be az elmúlt évtizedekben, de mi vagyunk a legnagyobb klímacselekvő és finanszírozó évtizedek óta világszerte, ahogy az Európai Unió is vezető szerepet játszik, a mi bankunk is. Nem, az, az MDB és a részéről a Párizsi megállapodásnak nem csak a motorjai vagyunk, hanem a legnagyobb multilaterális befektető, beruházó klímaprojektekben világszerte mi vagyunk. Ez elmúlt évben történelmi pillanat volt, amikor a bank bejelentette azon szándékát, hogy a foszilis üzemanyagokba való beruházásokat megállítjuk, és történelmet alkotunk azzal is, továbbra is, hogy egy trillió eurós beruházást irányzunk elő a klímavédelem és a környezetvédelem területén. Ez bármelyik közpénzekkel gazdálkodó szeret lehet a világszerte a legnagyobb összeg. Tíz éven belül katalizálunk egy ekkora összeget klímaprojektekben, tehát egy, egy emelt hatással, katéter hatással, az önök pénzével, a tőkepiacok pénzével, nyilván nem a bank pincében van az egy trillió euró a szévben, de elképesztő összegekről van szó, ez, ez igaz. A, ez összeg eléréséhez szeretnénk a környezetvédelmi fenntartás ötletesek eh, területén 2025-ig 15%-kal eh, növelni a részesedünket, és ebben az évben már elindul ez a pálya. Nagyon fontos, mert nem sok értem van 50%-át a pénznek klímacselekvésbe tenni, a másik része meg olyanokba, olyan projektekbe, amelyek rombolják ezt ugyanennek a hatását. Ezt jelenti voltak éppen ez a szakpolitika. A dekarbonizáció a lehető legbonyolultabb kiigazítást igényeli a polgároktól is, meg a vállalatoktól is, pálya átállást, különösen azokon a területeken, ahol át kell alakítani a termelést, és a konvergencia motorja kell legyen ez a cél. Együttműködünk önökkel, meg a többi EU intézménnyel, hogy támogassuk a gazdasági regenerációját a lemaradott területeknek, növeljük a az igazságos átalakulást támogatva a legsérülőképp társadalmi csoportokat számogatva, hogy senki sem maradjon le. Ezért szeretnék működni ebben a mechanizmusban. Azt, hangs, azt is hangsúlyoznám, hogy itt az az ambíció, hogy Európa technológiai vezető legyen a, a cselekvések területén. Az kell legyen az ambíciónk, hogy a legfejlettebbek legyünk az új technológiák alkalmazásában és fejlesztésében, melyek révén sokkal alacsonyabb széndiokszid kibocsátások érhetőek el. Nagyon sok állampolgár számára a parlamenti és a bizottsággal való együttműködésünk a Juncker tervel indult. Ez nem igaz így önmagában, de így látszott az állampolgárok számára. Holott évtizedek óta együttműködünk önökkel, és többet alkotunk együtt, mint külön-külön részek. Ahogy Jean-Claude Juncker júliusban mondotta, a bizottság nem bank, és a bank nem a bizottság és ez, az önök támogatás rendkívül fontos volt, hogy a relatív erősségeinket ki tudjuk aknázni. Egy EU bank erőssége az, hogy a szakpolitikai célokat fenntartható észszerű beruházásokkal tudja támogatni. Amikor bemutattuk 2010-ben a Juncker tervet, sokan nagyon kételkedtek benne, enyhén szólva, hogy 350 milliárd eurót új, friss beruházásokba tegyünk, főleg a magánszektor részéről, 21 milliárd költségvetési garanciával, 15 az EU költségvetés, 6 az EU költségvetésből, 5 a bank részéről, hát nem tűnt egyszerű feladatnak. Bemutattuk, hogy meg lehet tenni, meg lehet lépni, így alakítottuk át a közpénzek felhasználásának módját a közszélok elérése és a hatás érdekében. 640 milliárd euró plusz beruházást eszközöltünk, és 1,8%-kal sikerült hozzárnunk a, növekedéshez, 1,7 millió munkahelyet teremtve, és rengeteg cégnek hozzáférés biztosítva a finanszírozáshoz. A, a helyreállás azonban az egyes ágazatok és országok között nem kiegyenlített. Az infrastruktúra és innováció területén például az EU le van maradva. Abban hiszek, hogy a közlekedő MFF sikeréhez az kell, hogy arra építsünk, ami eddig jól működött a Juncker terv által indított ambíciókat fenntartva az MFF végrehajtás érdekében az EU-ba való beruházások összegét szeretnénk fenntartani, hozzákapcsolva ezt az Invest in EU tervet, mert ez egy legfontosabb cél a következőekben. A pénzügyi eszközök csak akkor működnek, ha a piaci követelményeket is figyelembe vesszük, biztosítandó az, hogy gyorsan reagálunk a piaci igényekre, és a mi szerepünket közvetítőként és, és a, a piaci hézakok betöltőjeként látjuk. Fontos, hogy az EU rugalmas maradjon, a változó beruházási valósághoz igazodva a bank a döntéshozatalban, és egy nagyon karcsú irányító testülettel működünk az InvestEU végrehajtásában. Még egy szó az Európai Unió kívüli tevékenységekről. A klímacélok mellett azt gondolom a fejlesztés amely csak a, a migrációt, amire csak a migráció kapcsán ébredtünk rá, mint fontos témára, bizony nagyon fontos téma lesz a következő években. Nagyban kell gondolkozni a fejlesztés politikában. Az, az önök az EU banker révén a normák és a kibocsátások tekintetében is vezető szerepet az EU, vagy egy történelmi jelentés, az energia hitelpolitika bejelentésével és egy klíma napirend bejelentésével. Ez az EBB szóló Thomas Vize jelentés kiemelte, hogy az EBB azzal vádoltak bennünket az amerikai részről, hogy, hogy nem váljuk a kockázatokat, és nem, nem jó beruházásokat végez. Hát mi azokat a beruházásokat végezzük, amelyeket önök, amelyeket megbíznak, és olyan kockázatot vállalunk, amelyet önök jól látnak. Több mint öt évtizedben az EBB az EU nagyon sok országban támogatta az EU költségvetés, minimális költségvetéssel a fejlesztés politikát. A világ minden részén jelen vagyunk. 43 az 59 úgyhogy sérülékeny országban 49 vagyunk jelen, az EBB egyetlen pénzügyi szervezet, amely stratégiai autonómiát biztosít az EU számára. Erről beszél a politikus nagyon gyakran, mindenféle szakpolitikai irányban. Teljes konzisztenciában végrehajtva az EU politikákat, oroszok, amerikaiak, kínaiak, irakiak itt nincsenek jelen. Mi vagyunk itt a vezetők. A klímacselekvésben kell egy erős pénzügyi láb, és ehhez kell egy erős EU bank. Ezért kérem a támogatásukat a mostani párbeszédben és tárgyalásban az EBB kulcs fontosságátnak szerepének fenntartását illetően a 2020 utáni architektúrában is, és az EU kívüli tevékenységek mandátumának biztosításában és fenntartásában. Köszönöm csak a felénél tartok a szövegemnek, de jelezték, hogy az időm lejárt, úgyhogy inkább abba hagyom, inkább majd a kérdésekre válaszolok. Hát 7 percet javasoltunk, egy kicsit több betelt ez, de hát majd utolérjük magunkat. Fernández úr, először kap szót, négy percben parancsoljon. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer aqui a presença do Sr. Hoyer, Presidente do Banco. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Hoyer úrnak is, hogy jelen van az EBB képviseletében, az EFSI, a Juncker terv, ezek a kezdeményezések sikerre jártak, és nagy öröm volt számomra, hogy ezekben a munkákban jelentéstevőként részt vehettem. 450. Van valami probléma a francia tolmácsolással esetleg? Nagy öröm volt tehát számomra, hogy társ előadója lehettem ennek az, az erről az alapról szóló jelentésnek. A kérdésem önhöz a következő. Mit vár az Invest EU-tól az EIB? Mit gondol, mi lesz a szerepe az Európai Beruházási Banknak ebben az alapban? Emlékeztetném, hogy az Európai Parlament 700 milliárd euró mobilizálását szeretné látni. A tanács 650 milliárdról beszél, de mi lesz a szerepe az Európai Beruházási Banknak az igazságos átmenetet segítő alap kapcsán? Legyen egy európai méltányos átmeneti mechanizmus is, vagy elég az alap? 750 milliárd euróról beszélünk tehát, de az Invest EU-ban a garancia 70%-át az EBB biztosítja. Ennek mekkora része jut majd a méltányos átmeneti mechanizmusra. Aztán ott van a zöld New Deal kérdése az Európai Beruházási Bank milyen százalékkal fog részt venni a klímaváltozás elleni fellépés finanszírozásában, és milyen szerepet szánnak maguknak az zöld Green Deal-ben, amit a bizottság elnöke javasolt, illetve ezzel a melyetányos átmeneti mechanizmussal mi a tervük, mit, hogy, milyen szerepet szánnak maguknak. Sorry, I was expecting to Elnézést, azt vártam, hogy összegyűjtöm a kérdéseket, de akkor azonnal válaszolok. Amit a Juncker terv kapcsán megtanultunk, az ekkori tapasztalatainkat az Invest EU felépítésében meg kell tartanunk, ami működött, azt meg kell tartani, ami nem működött jól, azt ki kell igazítani. Amikor az Invest EU-nak az ötlete megszületett, Két nagy címszalagot képzeltünk el fölé, karcsúsítás és egyszerűsítés. Kérem önöket, hogy segítsenek abban, hogy ez valóságá váljon, hiszen eddig nem mindig valósul meg az egyszerűsítés, néha inkább bonyolítjuk a helyzetet. Aztán természetesen az is fontos, hogy az Invest EU az Európai Unió fő beruházási kihívásaira koncentráljon, és azt gondolom, hogy kulcsfontosságú az, hogy felül kerekedjünk azokon az ellentmondásokon, vagy amelyek a különböző célkitűzések között vannak, illetve ezeknek a versenyén. Ott van a konvergencia, a kohézió egyik oldalról, mint fő cél, és az innováció a másik oldalon. Világosan meg lehet mutatni, hogy ahol a jó jól sikerült a munkát elvégezni a Juncker terv során. Például az Európai Unión belül, vagy akár az EU-n kívül is a Nyugat-Balkán térségében azok az országok, amelyeknek ilyen jellegű támogatásra volt szükségük, hogy például a kohéziót javítsák, vagy csatlakozzanak a jövőben az EU-hoz, az innovációs területre tudtak jobban összpontosítani. Ebbe az irányba akarunk tehát tovább haladni a KKV-k, a konvergencia, innováció és Európa versenyképessége. Ezek a köl- legfőbb célkitűzések, és ez azt jelenti, hogy technológiai szinten vezető szerepünk kell, hogy legyen, nem szabad, hogy lemaradjunk. Most pedig Pereira asszony kap szót következő négy percben. Muito obrigada. Köszönöm szépen, elnök úr. Hoyer úr, szívélyesen üdvözöljük az Európai Parlamentben. Az Európai Beruházási Bank volt az, ahol én a szakmai karrieremet elkezdtem. Mielőtt más pozíciókat foglaltam volna el, vagy végül az Európai Parlamentbe kerültem volna, a compliance vagy megfelelési részlegen dolgoztam. Az Európai Beruházási Bank változik, zöld banká próbálja átalakítani magát. A következő évtizedre vonatkozó céljai azok a széndiokszid mentesítés körül forognak, illetve hát látjuk, hogy ez rendkívül fontos, nem csak a politikai vezetők, hanem az európai állampolgárok számára is. A környezet megóvása rendkívül fontos az európaiaknak, ezt láttuk az elmúlt év eseményeiből is a fiatalok is mobilizálták magukat, és ez is segít abban, hogy ambiciózusabb célokat tudjunk kitűzni. Nem is olyan rég az EBB kobalt bányászatba ruházott be, a következő évtized során viszont azt várhatjuk majd, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemre fog több beruházást fordítani. Nagyon fontos ez a piac, és nagyon fontos jelet küldünk ezzel a globális piacnak. Nagyon gyakran a méltányos átmenet azt jelenti, hogy senki nem maradjon le. Nos, tehát a zöld kötvényekkel kapcsolatos vita, és ezeknek a beruházási klímára való lehetséges hatása. Mit gondol erről? Aztán, milyen szerepet lát, milyen szerepet szánna a piaci hibák kigazításában a beruházási bankoknak, hogyan lehetne használni erre a bankokat, illetve az EBB-nek milyen szerepet jelszán az európai e, zöld új dílben. Köszönöm szépen. Ismét üdvözlöm Önt, ezt akartam mondani első körben, az együttműködésünknek új alapját látom, és a klímaváltozás elleni küzdelem rendkívül fontos, mindannyian egyetértünk ebben. Nagyon kevés olyan esemény van, amit megváltoztatta a jövőt. Például ilyen volt az én életem során, amikor a berlini fal leomlott. Vagy amikor az iraki háború elkezdődött amikor a 9, szeptember 11-i események lezajlottak. Azt hiszem, hogy a klímaváltozásra kapcsolatos tudatosodottság szintje, amit tavaly elértünk, hasonló jelentőségű. Ez nem fog csak úgy eltűnni. A német elnökkel találkoztam nemrég, a Német Szövetségi Bank elnökével találkoztam, amikor a nem politikai fiatalok, fiatal államokból álló szervezeteknek gratulált, akik nagy sikerrel öm, támogatták azokat a célokat, amik az ők intézményét is abba az irányba ö, mozdították, hogy a környezetvédelemmel és a klímaváltozással komolyan foglalkozzunk. Nos, tehát látjuk, hogy a fiatalokat is lehet mozgósítani ilyen téma esetében, és most nekünk az a feladatunk, hogy a klímaváltozás elleni fellépésből üzletet csináljunk, ezt az üzleti nyelvére lefordítsuk. Aztán szorosan együtt kell működni a multinacionális és a nemzeti fejlesztési bankokkal, mert sokat csak együtt tudunk elérni. És hogyha szükségtelenül versenyzünk, az további kudarcokat fog jelenteni. A piac kudarcot vallott, úgyhogy most a közintézményeknek kell szerepet vállalniuk, hogy ezt a helyzetet javítsák. The shorter you keep... Köszönöm szépen. Minél rövidebb a kérdés, illetve a megjegyzés, Hoyer úrnak annál több ideje lesz, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Heine Luoma úr következik. So, President Hoyer, really delighted to see you. Tisztelt Hoyer elnök úr, nagy öröm számomra, hogy újra itt üdvözölhetjük Önt. Nekem is van némi tapasztalatom az EBB-vel kapcsolatban, ugyanis több mint tíz évvel ezelőtt az igazgató tanácsnak voltam a tagja, és az EBB mára nagyon megváltozott, ami jó dolog. A banknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy az Európai Unió stratégiát beteljesítse. A zöld megállapodás, illetve a Juncker terv is példát szolgáltat erre. Ugyanakkor, ahogyan a bank szerepköre egyre bővül, meg kell néznünk ennek eredményeit is és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az EBB által nyújtott hitelek csak kiegészítő pénzt nyújtsanak, ugyanis ne a magánberuházásokat helyettesítse, amelyek egyébként is megtörténtek volna. A kérdésem az tehát, hogy tudja biztosítani, hogy azon projektek finanszírozása, amelyek az ESBA-hoz, a stratégiai beruházási alaphoz kapcsolódnak, valóban lényegesek, illetve elengedhetetlenek. És ön úgy látja-e, hogy jobban kellene ellenőrizni az eredményeket az elért célok tekintetében. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy milyen szerepet játszik, hogyan változott meg az a szerep, hogy az EBB váljon az Európai Unió klímaváltozási bankjává. Biztosak vagyunk-e abban, bízhatunk-e abban, hogy a bank szociális aspektusát is figyelembe veszik a hitelezési politikájában, és hogy a jövőben a bank pozitív szerepet játszik abban például, hogy a KKV-k, a nemek közötti egyenlőség jó minőségű munkahelyek területén nyújtsanak, nyújtson finanszírozást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a kérdésről, a crowding, in-crowding és out-crowding tekintetében egyaránt. Én azt gondolom, hogy az olyan közintézmény, mint például az EBB nem szoríthatja ki a kereskedelmi bankokat, ugyanis hogyha a magánszektor el tud végezni egy feladatot, akkor azt magánszektornak kell azt elvégeznie, a közforrásokat másra kell felhasználni. De természetesen van olyan pont, ahol nekünk is be kell lépnünk. Ön azt mondja, és igaza van ebben, hogy megfelelő kiegészítő jellegű keretrendszert kell kidolgozni. Ez alkalmanként kritikus fontosságú, és bírálnak is miatta, hogy a magánbankok által nyújtott ajánlatok alá ajánlunk, de nem értjük, hogy miért fordulnak hirtelen hozzánk az emberek. Hát az EBB-nek az az egyedi jellege, hogy olyan bank vagyunk, amelyet kevésbé a bankárok irányítanak, hanem inkább a tudósok. Ez azt jelenti, hogy véleményt vagy tanácsadói pozíciót, álláspontot fogalmazunk meg, nagyon bonyolult technológiai kérdésekről, és megvan a belsős kapacitásunk arra, hogy ezt a véleményt megfogalmazzuk, ezért nagyon gyakran egy bonyolult projekttel kapcsolatban valamilyen következtetése jutunk, azt jóvá tesszük, majd a magánfinanszírozók pedig hozzánk fordulnak, hogy nyújthatunk-e társfinanszírozást, ugyanis hogyha azt mondják az emberek, hogy el lehet végezni, akkor elvégezzük. Nagyon óvatosnak kell lennünk ebben a tekintetben, ugyanis ahogy az elején mondtam, csak X méretű mennyiségű forrásunk van, és a tőkepiacok nem adnak 70-90 milliárd eurót kötvényértékesítésből, hogyha nem sikerül bölcsen elkönteni ezt a pénzt. És mivel nagyon sikeresek voltunk például a zöld kötvényekkel 13 évvel ezelőtt, 850 milliárd dollár értéknek felel meg, ezért most már más fejlesztési célokat is el tudunk kérni, például vízügyi projektekkel, egészségügyi projektekkel, illetve oktatási projektekkel folytatjuk, ugyanis azt gondolom, hogy több magánfinanszírozásra van szükség ezen a területen is. Schuster úr, parancsoljon! Äh, Köszönöm szépen, nagyon üdvözlöm hogy ilyen tematikus banká alakultak, hát mégis megkérdezném pontosan, hogyan működik ez majd. Egyrészt, ugye azt mondta, 50%-a a a klímavédelmi célokra megy, men, kell, hogy menjen. Milyen kritériumok alapján zárják, hogy a többi beruházás nem káros a klímacélokra? Csak a foszilis üzemanyagok beruházások tiltják, vagy vannak-e más átfogó? Például támogatnak a repterek bővítését, építését, vagy milyen olyan ö, témákat zárnak, amelyek hát nem klíma semlegesek. Aztán arról is szó van, hogy a közberuházásokban az önkormányzatok vagy a államvállalatok részéről is nagyon sok klímaberuházás van szükség, amelyek sokszor nagyon lassúak, vagy nagyon hosszú időtávot vesznek igénybe, sokszor nagyobb támogatást tartanak, ilyen mindent lekalkulálták hogyan tudják ezeket a célokat támogatni, teljesíteni, és a vállalatok körében milyen intézkedések van szükség, hiszen sokszor a vállalati beruházásoknál sokszor üzemi szempontból nem rentábilisak ezek a beruházások, amelyekhez pedig szükség van. Ezeket hogyan támogatnák? Az efsz túl is kell gondolkoznunk ebben a körben, ezzel összefüggésben lát-e veszélyeket, például a refinanszírozását illetően a, az EBB-nek ugye három ás hitelminősítése van. Fontos, hogy ezt megtartsák, nem látják a veszélyben forogni ezt. Hát az utolsó válaszolva a 3A minősítés valóban kulcsfontosságú. Nem tudjuk megvédeni annak nagyon drága ára lesz, és ez a, a, a részvényesekre is lecsapódik, az Európai Parlament is érzi majd. Kulcsfontosságú ez. Egy állam megél, túléli azt is, hogyha három má alatt van a minősítések, kicsit drágább, de hát megél. Nagyon sok EU tagállam nem kapott három más minősítést, de egy olyan intézmény, mint a miénk, ilyen kicsi saját tőkével, és a tagállamok támogatásától függve, meg a garanciáitól függve, bizony kötelező jelleggel fenn a 3A minősítés, úgyhogy itt nagyon, nagyon elővigyázatosak vagyunk. A párizsi célokhoz való leszkedés átfogó. Hogy a példámban is elmondtam, hogyha az 50%-os célt tartani akarjuk, hogy a projektek 50 et erre irányzik, akkor nem lehet alásni ezeket a célokat, úgymond piszkos beruházásokkal 30%-ban. Tehát a környezetvédelmi, ökológiai és klíma ellenőrzése minden projekt át kell menjen. Ez nem azt jelenti, hogy vissza akarunk térni a középkorba. A jövőben is lesznek erőfeszítések. Ugye, például lehet, hogy jobban megtervezett reptérrendszerek Európában. Vagy a reptérhálózat túlhasználta, vagy használta, ezt, ezt vizsgálni kell persze minden esetben. Tehát nem csak foszilis üzemanyagok projekteket nem támogatunk, hanem, mint mondtam, átfogó ez a szakpolitika. Bizonyos szempontból akkor kereskedőbankként is működni kell. Hogyha egy bank beruház egy projektbe, ami 35-40 ig ott lesz a mérlegünken, a mérleg főszegünkben, és a technológiai fejlesztés szempontjából, vagy a klímapolitikák szempontjából, 10 10 le kell ezt majd írni, akkor eleve veszteséget tervezünk, ez pedig az európai költségvetésnél landol majd előbb-utóbb, ez a negatív mérleg eredmény. Tehát ezért kell túl gondolkoznunk, úgymond túlmutatón gondolkoznunk a fosszilis üzemanyagokat, és nem csak környezetvédelmi szempontot tükröz ez, hanem észszerű gazdasági szempontokat is. Magám, kereskedő bank sem támogatna, látna értelmet abban, hogy fosszilis üzemanyagokba való támogasson ám aki akarja teheti, de semmiképpen adófizetők pénzével gazdálkodva. Köszönöm, Hasik úr. And welcome, Mr. Uh, Köszönöm szépen, és üdvözlöm Hoyer urat. Számomra személyesen is nagyon érdekes, hiszen évtizedek óta NGO kampányokban is dolgozom, és most az EBB ugyanazokkal foglalkozik, mint én, és ez nagyon szép fejlemény. Három szó köré csoportosítanám a kérdéseimet, ezek nagyon relevánsak, a taxonómia, koherencia és kapacitás. Először is azt gondolom, hogy nagyon fontos látni, hogy az Európai Beruházási Bank energia területén való e, beruházás politikája a taxonómiát, az osztályozási rendszerről szóló párbeszédet hogyan befolyásolta milyen rendszert fog használni az Európai Beruházási Bank, az új taxonómiát kívánja-e alkalmazni a hitelezés területén. A második kérdésem a politikai koherenciára vonatkozik. Azt hiszem, itt a kérdés az, ahogyan is helyesen mondta, hogy koherensnek kell lennünk, persze, nem mondhatjuk azt, hogy az egyik fele a klímára megy, a másik pedig majd elpusztítja azt, amit az egyik felével elértünk. Hol várhatjuk azt, hogy új típusú ö, hitelezési politika fog megvalósulni, különösen gondolok például a közlekedés területére, ami kicsit most bajban van. A szén, a üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. És ráadásul óriási autóiparunk van. A következő kérdés pedig a kapacitása, hogy ön is rámutatott az ÖBB-nek, nagyon kiváló szakértői vannak, akik előkészítik a projekteket. És én, aki Közép-Európából érkeztem, azon gondolkozom, hogy mi parlamentként mit tehetünk, és az EBB mit tehet, hogy segítsen a végrehajtás során, hogy ugyanez a szakértelem akkor is érvényesüljön. Szerintem nagyon kedvező lenne ez. Köszönöm szépen, a taxonomiával, az osztályozási rendszerrel kezdeném, miután a zöld kötvényeket 2007-ben kitaláltuk, azt gondolták, hogy őrültek vagyunk, és igazából rájött, hogy óriási, rájöttük, hogy óriási siker a globális piacokon. De a tanulságokat is levontuk, hiszen láttuk, hogy mennyire ez sikeres lehet az, hogyha valamit zöldre mosunk. És ez hitelteleníti az egész, hát amit tettünk, és az egész piacot, hogyha csak a felszínen zöld valami. Úgyhogy nagyon fontos, hogy amit zöldnek címkéznek, annak a tartalma is zöld legyen, erről meggyőződjünk, és éppen ezért támogatom az Európai Bizottság taxonomiával kapcsolatos erőfeszítéseit. Nem tudom, hogy pontosan mi van e mögött, de azt hiszem, hogy az Európai Unió messze túlmutató megállapodásokban is akarják alkalmazni, például az OECD kontextusában. És ez nagyon előnyös lenne. Másodszorban tovább kell fejleszteni a szakpolitikákat. A magas sebességű közlekedés az egyik jó irány lenne, konzultációs folyamatban vagyunk még jelen pillanatban. De ez nagyon fontos, hogy utána a koherencia megvalósulhasson. A kapacitás, nos, a bank kapacitása korlátozott. Mi vagyunk a legnagyobb multilaterális fejlesztési bank, de nem érhetjük el az összes célt, amit elvárnak tőlünk, úgyhogy egy kicsit óvatosnak kell lennünk, és a bank feltőkésítésére való igényeket nem szabad alábecsülni. Nagyon fontos az, hogy minél többet kapjunk az eurónkért. A közép-európai országokban talán még inkább kell a fejlesztési kapacitásra és a tanácsadási kapacitásra összpontosítanunk, amivel tudunk segíteni ezeken az országokon, hiszen a hiány nem mindig a technikai szempontból, vagy nem mindig csak a tőke szempontjából valósul meg, hanem a technikai vagy szakértelmi is hiányzik, amivel jó projektekkel tudnának versenyezni. Nagyon e, értékes ez az eszköz, remélem, hogy hatásos is lesz. Köszönöm szépen, Miszlávú úr kapszót. I'm really glad that we have... Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy megtartjuk ezt az eszmecserét ebben a nagyon időszerű időpontban, egy ilyen fontos témában, ugyanis holnap a bizottság kollégiuma elfogadja a méltányos átállásra vonatkozó kezdeményezést, és megvan már a stratégia, a terv, illetve a mechanizmus maga, amely 7,5 milliárdot tartalmaz a kohéziós költségvetés mellett, majd az InvestEU 45 millió és koncesziós kölcsönök, amelyek 5, 25 milliót tesznek ki. Ez egyértelmű. Ön azzal kezdte, hogy pontosította a karcsúsítást, illetve áramvonalasítást és egyszerűsítést. Az EBB a méltányos átállás végrehajtásának partnere, ezért nagyon fontos, hogy a vállalatoknak, a piaci szereplőknek továbbítsa az ezzel kapcsolatos üzenetet. A kérdés az, hogy ön hogyan látja, milyen erőfeszítésekre van szükség a kapcsolattartó hivatalok szintjén a tagállamokban, hiszen önöknek végre együtt kell működniük például a végrehajtó partnerekkel és más partnerekkel is, hiszen rengeteg rendelkezés álló eszközről beszélünk. Őszintén szólva, amikor a magánszektorral tárgyaltam, beszélgettem, valójában azt érzékeltem, és azt hallottam tőlük, hogy nagyon bonyolult szabályoknak kell megfelelniük. Ott van még a kommunikáció kérdése is, ország és régió szintjén egyaránt, ahol a szereplők, magánpiaci, illetve közférabeli szereplők tevékenysége tekintetében nem csupán az elérhetőség, a rendelkezésre állás a lényeg, hanem maga teljesítés. A második kérdés pedig az Invest EU programhoz kapcsolódik. Én vagyok az, nek a témának az árnyékjelentéstevője, és nagyon sok KKV-vel, önszerveződő szervezettel találkoztam, és azt láttam, hogy az egyik fő probléma, amit említettek, Ugye a készségek hiánya a munkaerőpiacon, és ez az önök jelentésében is szerepelt. A kérdés az tehát, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy az EBB-nek kulcsfontosságú szerepe van az innováció támogatásában, a digitális technológiák eh, felvállalásában. A kérdés az, hogy nyújtanának-e támogatást a digitális befektetésekhez, ugye a zöld technológiák egyértelműek, de mi a helyzet a digitális infrastruktúrával? Ezt prioritásként kezelnék? Második pedig, hogy egyetértene olyan projektekkel, amelyek e, társadalmi beruházási vagy szociális beruházási e, projektek lennének. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy észrevette, hogy közel négy percet használt fel e, a kérdésére, ezért Hoyer úr nagyon röviden tud csak válaszolni. Jó trükk ez. mondja Hoyer úr. Őszintén szólva, természetesen látom ezeket a problémákat, de azok a tanulmányok, amelyeket elvégeztünk, és amelyek nagymértékben egyetértenek azzal, amelyet más kutató intézmények fogalmaztak meg, hogy a gazdasági tevékenységek egyik akadálya mi, például a készségek hiánya, amit ön is említett, illetve a tervezési és építési kapacitás. Vannak tagállamok, nagyon sikeresek, amelyek többet akarnak tenni, de nem tudnak, mert nincsen megfelelő kapacitások, például az infrastruktúrájakhoz. Ezért rendelkezés álló pénzt nem tudják felhasználni. A harmadik pedig, hogy azt gondolom, hogy még mindig nem kezdtük el megfelelően a digitális korba való átállást. Nagyon sok vállalat van, például hogy van, hogy éppen, hogy van informatikai részlegük, vagy nézzük meg mondjuk a KKV-ket. Az EBB a legnagyobb adatgyűjtője a KKV-knek világszinten, ezt sem használjuk ki megfelelően. Ezt kiegészítve elmondom, hogy a lehető legjobb tájékoztatást igyekszünk ten, nyújtani, Én korábban, amikor még nem az EBB-nél dolgoztam, nem is hallottam róla gyakorlatilag. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy nagyobb láthatóságot biztosítsunk az EBB számára, illetve a fogyasztóknak is lehetőséget biztosítani arra, illetve a termelőknek, hogy információkat kaphassanak, Koma úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Rövid leszek Örülök annak, hogy az önök intézménye az, az ökológiai átmenet útjára lépett, az egész földünk e, előnyére fog el származni. Hosszú utál előttünk, mielőtt elmondhatjuk azt, hogy átalakítottuk az Európai Beruházási Bankot egy olyan banká, ami valóban a klímát szolgálja. Egy igazi klímát szolgáló bank teljesen átlátható tevékenységekkel kellene, hogy rendelkezzen, illetve a pénzügyi közvetítőket is úgy kéne kiválasztani, hogy garantálni tudja, hogy az Európai Unióból és a külső forrásokból kapott pénzeket is csak olyan projekteket finanszírozon, ami sem a természetet, sem az ár embereket nem, sem a természetnek, sem az embereknek nem árt, Világos és hiteles cselekvési tervre van szükség. E, egyszerű lesz a kérdésem. Mikor tudnak majd pontos cselekvési tervet bemutatni, és mikor fogják a szektorális szakpolitikáikat, például az a közlekedési politikát, illetve az átláthatásra vonatkozó iránymutatásokat pontosítani, illetve mikor akarnak globális és koherens stratégiát elfogadni az emberi jogok területén, például az emberi jogi jogvédők elleni fellépések, vagy az ő büntetésüknek a szankcionálására. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az ambíciónk az éghajlatváltozással kapcsolatban gyakorlatilag jelentősebb, mint bármely más pénzintézetnek a világon. Ez számomra nem újdonság, ugyanis mi vagyunk ez a bank már évek óta, mely a legtöbb klímával kapcsolatos beruházásokat támogatja. Az EBB nélkül nagyon sok projekt nem le- lenne lehetséges. Jelenleg E, ugye elkötelezettek vagyunk Párizsi megállapodásnak megfelelően a 25%-os e, arányhoz. Most már a 30%-ot is meghaladtuk, ugye, és 2025-re már az 55%-nál tartunk. De ez most hirtelen annak tudható be, hogy az EBB a klímabank. Ez nem igaz, mi az innovációs, a KKV, a kohéziós bank akarunk lenni. És ez azért is fontos, mert ha például a méltányos átállásról beszélünk, olyan régiókról beszélünk, amelyeket nagyon súlyosan érint a fosszilis erőforrások megszűnése. És itt nem csak alternatív energiaforrásokról beszélünk, hanem munkahelyekről. Például Dél-Sziléziában a szénbányász nem fog két éven belül digitális startupot indítani. Nagyon sok erőfeszítése és időre van szükségehez. Tehát mi ezt egy átfogó csomagnak tekintjük, nem hogyha nem ez az általános közös gondolkodásmódunk, akkor nem tudunk versenyképesek maradni. Az innovációra, technológiára szükség van, sokkal többet kell tennünk ezen a téren, mint korábban tettünk. Szakpolitikai változásra van szükség, tehát a közlekedés például nagyon fontosra válik ezzel kapcsolatban, de egyetértek, ott van ennek sürgető szükségessége. Köszönöm szépen! Most pedig akkor eh, Gilt úrhoz térünk át. First of all... Hajránk úr! Először is szeretnék gratulálni önöknek a hitelpolitikát illetően még a közös hazánk, tagállamunk ellenállása, Németország ellenállás ellenére is sikerült nagy előrelépést elérni és nagyobb koherenciát biztosítani a klímafronton, a beruházási terén, sőt többet is, mint koherenciát. Ugyanakkor azt szeretném kérdezni öntől arról a cikkről, amelyet a Financial Times-ban 2019. július 15-ában 15 jelent meg, ahol indirekt módon egy nagy témára utalt, hogy az eb lenne az EU rejtőzködő óriása. Tehát ugye stakeholderekkel tárgyalva érzékelt, hogy az EBB valóban hatalmas, 3A a minősítése, ám nagyon kicsi a vesztesége. Az elmúlt 10 évben a cikk szerint 0,1% volt csak a, a, a hitelveszteség. Ez a többi fejlesztési bank sorában az élre helyezi az EBB-t. Ahogy a ő azt mondta, hogy ön azokat a kockátokat, az ebből csak azokat a kockátokat vállalja, amelyeket mi rábízunk, saját tőké alacsony. Ezért teszem fel magamnak a kérdést, és önnek, ön szerint az EBB ahhoz, hogy azokat a nagy várakozásokat teljesen tudja, amelyekkel a Green Deal miatt számolunk vele. Kéne ehhez nagyobb tőke? Vajon az EU, meg a, tő, a tagállamok nagyobb saját tőkét, nagyobb tőkét kéne a bankba helyezzenek, ahogy a válság után tették? Azért, hogy az EBB könnyebben tudjon kockázatokat vállalni, amelyekre szükség van ahhoz, hogy az innováció megvalósuljon. Ez az innováció természetszerűen kockázattal jár, és kell egy olyan európai fejlesztési bank, amely képes több kockázatot vállalni, anélkül, hogy a három más minősítését alásná. Köszönöm. Örömteli válasz ez nekem. Technikai, banktechnikai szempontból is vizsgálni kell ezt, és ez a mozgásterünket, a hitelesi mozgásterünket teljesen betöltöttük. Az alapszabályunk meghatározza a hitel kihelyezés lehetőségét, tehát két és félszer annyi tőkét helyeztünk csak ki, amennyi pénzt, amennyi tőkénk van. Ezt teljes mértékben kimerítettük majdnem, ezt nem lehet meg tehát itt minden projektnél külön kell a kockázatot elemezni. Ha magasabb kockázat felé kell tovább lépnünk, néha szükséges az innováció területén, akkor az több tőke kell, és ez a hitelezés terét bővíti. Tehát végsősorban igen, több tőke kell. A banknál nemrégiben sikerült az első komoly tőke növelést elérni, de van egy pont, amit nem szabad, nem szabad elfeledkezni, beszélnek itt 5-10 milliárdos tőkénekciókról, persze üdvözölnénk, de ez csak egy picit segítene bennünket. Jobban segítene az, ha ezen túl a 10 milliárdon, vagy akár kicsit kevesebbnél, kevesebb, kevesebben a, a lehívható tőke nőne. Tehát a cashdén tőke helyett a garancia, a tagállami garancia is magasabb kéne legyen, ez jobban segítene bennünket. Minden mellett üdvözlöm ezt. Én nem én vagyok az, aki folyton nyakatom a részvényeseket, hogy több tőkére van szükség, de a tőkének akcionál még nagyobb volna, hogyha a garanciavállalás nagyobb volna a tagállamok részéről. Hát pont ezt akartam hallani, elnök úr mondja Gigold úr. Most pedig Zunka úr következik. Köszönöm. Eddig az EBB környezetvédelmi projekteket, innovációt, finanszírozott KKV-kat támogatott, infrastruktúrális beruházásokat. Ha megnézzük ezeket a területeket, akkor azt várjuk, hogy ezekre hatással lesznek a változások. Melyek lesznek a legnagyobb változásnak kitéve? Aztán a második kérdésem a közúti infrastruktúra finanszírozásában, közlekedési infrastruktúrában, különösebb fontos Kelet-Európában és Közép-Európában, amelyek itt később csatlakoztak az EU-hoz. Aztán a határon átnyúló projektek, a múltban nagyon fontosak voltak ezek. Mi a vélemény ezekkel kapcsolatban, és végül de utolsó sorban az igaz, a, ti, a méltányos átalakulási alap nagyon nagy várakozások keltett egyes régiókban egyes régiók több támogatást várhatnak. Milyen kritériumokat alkalmaznak majd a területek meghatározásakor, és mekkora pénzekről van szó? És mely régiók azok, amelyek jogosultak lesznek első körben? This is extremely... Ez rendkívül izgalmas és érdekes. Szeretnék egy hiteles választ hallani erre, jó magam is, mert még nem jutottunk el ide. Beszéltem a bizottság tagjaival ma, hiszen ott voltam az Európai Bíróságon, amikor felesküdtek, és szerintem még ki kell egyensúlyozni azt, amit a következő napokban be fognak önöknek mutatni. Tudjuk, hogy lesz egy kb. 25-30 milliárd eurós az igazságos átmeneti mechanizmusból származó pénz, ami a közférára lesz elköltve, de pontos adatokat nem tudunk. Hogyan lehet az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság tanácsadói szakértelmét jobban felhasználni, illetve hogyan tudunk jobban és hatékonyabban határokon átnyúló projekteket támogatni. Ez a néhány újabb ö, tagállamra is pozitív hatással lehetne, illetve a nyugat-balkáni térségre, a jó szomszédi kapcsolatok ápolását is segíteni, és az üzleti vállalkozások virágazását is előmozdítaná. Azonban azt gondolom, hogy a bizottság nagyon ambiciózus, és hogyha a bizottság megadja a szükséges támogatást ahhoz, hogy az Európai Beruházási Banknak az tőkeáttételi hatása hatékony legyen, akkor óriási hatást tudunk majd elérni. Természetesen nagyon fontos, hogy meglegyen az egyensúly, különösen azon országok esetében, ami a klímaváltozási politikák energia vált, változásra vonatkozó intézkedései miatt káros következményeket lesznek kénytelenek elszenvedni. Még nem látjuk, hogy hol van ez az egyensúly, de törekszünk rá, hogy kidolgozzuk. Köszönöm szépen, és most pedig Kúsz úr kap szót. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Visszatérnék Hoyer úr ahhoz a témához, amelyet a legnagyobb ambícióval támogatunk a klímaváltozási harc jelentésben. Azt írta, hogy az EBB garantálja a hitelek klíma semlegességét. Érdekelne, hogyan lehet ezt garantálni, hogyan végzik ezt, hogyan csinálják, és mit jelent, hogyan határozzák, megdefinálják a klímasemlegességet fogalmát, és a kritériumokat, amelyet erre kidolgoztak. Ezek empirikusan meghatározottak, vagy egyszerűen csak úgy önkényesen határozzák meg, meg a határértékeket is. Egy új emissziós standardet szeretnénk bevezetni, 550 gram CO2 kilovatóráként, vagy hogyan fogja meghatározni ennek, ezt az értéket, ennek a változását. Aztán kétségem van a felül, hogy a e célokat amelyeket el akarnak érni, el is tudják érni, ha nem tesznek meg egy fontos dolgot, méghozzá azt, hogy az, azok az energiákat nem támogatják a legkisebb a CO2 kibocsátás, az atomerőműveket. Támogatják az atomerőműveket? A legkisebb a CO2 kibocsátás? A hiteleikkel? Vagy nem? És ha nem támogatják az atomenergiát, akkor hogy akarják a CO2 csökkentési nagyra törő terveiket valóban elérni? Köszönöm, hatalmas témákat vetett fel, és itt, itt, itt tudományos részletekbe is be kell bocsáskodnunk, hát nem lehet különülést szervezni a szakemberek számára. Nyilván kellnek világos kritériumok, ám a politikusok a politikai szinten határozzák meg a, ezeket a határokat. Az 550 g már nem e, időszerű, többet tudunk elérni. Nagyra törőbb célra kell, e, kellünk, 250 g. Ez kell ahhoz, hogy új technológiák jöjjenek létre. Tehát a jó technológiával lehet jó célokat elérni. Még, ha nem ösztönző a, a fosszilisból való kilépésre, akkor ez nem fog működni és a másik oldalról kell vizsgálni a témát. Úgy kell kérdezni, hogyan tud Európa vezető szerepe törni olyan technológiák területén, amelyek a fejlődést előre viszik. Ezt világszerte kell ö, vállalnunk, a többiek lemaradnak. Kínában a klímapolitika témában, ha kín, azt akarják, hogy, hogy teljes lépésváltást akarnak, hátraarcot kétszer harmincig, és, és 20, 2025-ben már lépniük kell, és, és nem szabad a technológiai, nekünk sem szabad technológiai nehézségek mögé bújva lemondani a vezető szerepről, de ha gondolja, hogy szívesen kapcsolatba hozom a szakembereinkkel, akik majd a részletekről is tájékoztatják. Szerintem egyszerűen nagyra törőbbek legyünk, ambiciózusabbak ez a cél. Köszönöm szépen. Zsiván úr kapszott. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk és válaszol a kérdéseinkre. Nekem is két kérdésem lenne. Az első egy olyan témára vonatkozik, ami számomra nagyon fontos, a mezőgazdaság. Látjuk a nagyipart, hogy ez részt vesz a klímaszabályok megvalósításában, de sterilizálja ezzel a földeket. Miközben a zöld mezőgazdaság, ami tiszteletben tartja a környezetet, ahol megfelelő mennyiségű erdőterület vagy vízzel elborított terület van, ez gyakorlatilag megkötni a széndiokszidot, és ezt nem támogatjuk. A mezőgazdasági területek átalakítása beruházás igényes, és az első években támogatást is igényel. Az önök projektjei között van-e olyan olyanok, amelyek a mezőgazdaság ilyen jellegű átalakítását támogatnák. A második kérdésem gyorsabb lesz. A szolgáltatások és javak szabad mozgása világszerte hozzájárul a klímaváltozáshoz, és nem tudom az, hogy a, kar- a széndiokszid importja, exportja megfelelően ellen tudja ezt -e súlyozni. Az iparok áthelyezése, amikor valaha az Európai Uniós területen volt, és itt kevesebb szennyeződést okozott, mint most, hogy áthelyezték a világ más pontjaira. Az ipari tevékenység áthelyezése tehát az európai területekről kívülre hogyan tudna úgy megvalósulni, hogy ne járuljon hozzá a klímaváltozáshoz még rosszabb hatásával. A szükségtelen, valóban igaza van, szükségtelen kibocsátások keletkeznek úgy, ahogy ön mondta. Igen, természetesen az alternatív energiákról és a mezőgazdaság átalakításáról szeretünk, szívesen gondolkozunk és szívesen támogatjuk ezt. 2018. júliusában a Juncker bizottság azt elmondta, hogy a bizottság nem a bank, és a bank nem a bizottság, úgyhogy ne keverjük össze a két intézmény szerepét. Én a politikai vezetőktől, önöktől, a kormányoktól, a bizottságtól várom azt, hogy a célokat kitűzzék, számunkra, amit utána mi a finanszírozással támogatni tudunk. Elkérdezheti azt is, hogy mit gondolok a nukleáris energiáról, és ez irreleváns, mert hogy a kormányzó testületeknek a döntésére van szükség, amit önök, a tanács és a bizottság támogatnak, úgyhogy ezeket a politikai döntéseket a politikusok hozzák meg. Ezt várjuk. És visszatérve az atomenergiára, ha megállapodásra jutnak az atomenergiáról, a bank eh, energia területére való beruházásait ekkor tudjuk megkezdeni, különben totális káosz fog kialakulni. Illetve nagyon fontos, hogy a e, kibocsátási kritériumokat is meg önök határozzák meg, és eddig nem tettük, eddig nem e, a projekteket nem kötöttük ilyen kritériumokhoz néha ebből a kontextusból a politikai meghatározásokat ki kell hagyni. Nagyon komoly párbeszédre van szükség az ipar áthelyezésével kapcsolatban, és beszélhetünk az ipar áthelyezésről tehát, de itt a fejlesztési politikákkal kéne átgondolniuk, mert lehetséges, hogy a fejlesztési politikák miatt éppen az ellenkező irányba haladunk, mint szeretnének. Papadimulis úr kapszol. Köszönöm szépen, Hoyer úr. Amit arról mondott, hogy az EBB klímabanká váljon, ez nagyon jól hangzik, és hallottunk még a bizottságtól is szép szavakat az új zöld megállapodásról, de néhány hónappal ezelőtt még ön is azt mondta, hogy még várják, hogy pontosítsa a bizottság a tanács ennek politikai oldalát. Mivel ön kapcsolatban áll velük, mit gondol, mikor mikor sikerül majd pontosítani ezeket a dolgokat annak érdekében, hogy önök folytathassák a munkájukat. Hiszen a tanács nem mindig ért egyet a bizottsággal. Ugye nagyon sok pénzről beszélünk. És hogyan fogják megvédeni ezt a pénzt a kizöldítéstől, hogy hamis, zöld politikákra csatornázzák be ezeket az alapokat? És még egy kérdés, hogy legyen ideje válaszolni, a szociális dimenzió. A méltányos átállás, tehát hogy senkit ne hagyjunk magára, ez az alap egy eszköz, de megfelelő eszköz-e? illetve az investíjút is hozzávehetjük ehhez, ugye 45 millióról beszélünk, elég ez a pénz a méltányos átállásra, vagy pedig az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás még nagyobb egyenlőtlenséget szül a társadalmainkban. Ön azt mondta, hogy a tagállamok részéről több kétoldalú megállapodásra van szükség. Kéri, kérheti-e ön ezt, hogyha négy szem közt beszél a politikusokkal, kéri-e tőlük, hogy ezt valóban megtegyék, Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak igazságot kell szolgáltatnunk, ugyanis von der Leyen asszony, illetve kollégáim még csak néhány hete töltik be a szerepüket, teljesen új utakat nyitottak meg, és most ennek eredményeire kell várnunk. Ahogyan von der Leyen asszony említette, jelentős volumen célokat fogalmaznak meg, ez pedig együttműködést igényel. Én azt gondolom, hogy itt jó úton haladunk. Ha az európai politikai vezetők elmondják, hogy mit akarnak tenni, akkor képesek leszünk ezt megtenni, és amikor a katalizátor hatásról van szó, akkor optimisták lehetünk. Ami pedig a kizöldítést illeti, 2017-re tekintek vissza, amikor azt mondták, hogy mondjuk fölemelnek egy zöldre színezett papírt, és azt mondják, hogy ez most akkor egy zöld kötvény. Akkoriban az Európai Intézmény egy zöld kidolgozta a zöld kötvények elveivel foglalkozó csoportot, amelyet az EVV szakértői komolyan befolyásoltak, és ebben megállapították a kritériumokat, de már akkor sem támogatta ezt mindenki, pedig erre törekedni kell, hiszen ez a verseny torzíthatja, illetve a befektetők bizalmát is. 70-90 milliárd eurónyi kötvényhozamról beszélünk, hogyha nem nyerjük el a bizalmukat, akkor bezárhatjuk a boltot. 45 millió elége? Hát ha többet adnak, az rendben van, de ha az állam és kormányfőköz fordulok, és azt mondom, hogy jó lenne, ha nagyobb mozgásteret biztosítanának számunkra, de azt is mondom, hogy a többi több oldalú fejlesztési bankhoz képest, én nem mondom azt, hogy a lehető legtöbb készpénzt adnak nekünk. Jó, hogy adnak készpénzt, de sokkal jobb, hogyha a politikai intézmények befolyását eh, tudják befolyásolni, és akkor lehet majd multiplikátor hatást elérni e 45 millió euróhoz képest, amelyet a méltányos átállásra fordítanak az InvestEU programból. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most már csak két percünk van, és hárman kértek szót. Kérem, hogy a két perces határidőt tartsák be. Kuzmiuk úr következik. Nincs itt, de itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony. és köszönöm, Hoyer úr. Egy kérdésem lenne a gázenergiáról. Ön említette azt, hogy a fosszilis üzemanyagokon alapuló projekteket fokozatosan kivezetik. Én úgy értettem, hogy ez főként a szénre vonatkozik, de kérdezném, hogy a földgáz hol is áll ezen belül. A gázból származó energiát a közelmúltban környezetbarátnak nyilvánították, zöld energiával nyilvánították. Az EBB finanszíroz ezzel kapcsolatos befektetéseket. Sajnálatos módon vége a tolmácsolásnak. Projects that are in the pipeline, we do the grandfathering, so there should be no concern that these will all of a sudden be uh, killed. Um,